Thank you. Colleagues, please take your seat. Kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet hosszú szavazás vár ránk, csütörtök van, mindenki szeretne hazautazni, mielőbb. Ezért arra ösztönöznék mindenkit, hogy a lehető legtöbb ügyrendi kérdést vesse fel, illetve hogy minél